La séance est ouverte. Megnyitom az ülést. Je demande à chacun de regagner sa place et de bien vouloir faire silence. Kérem mindenki foglalja el a helyét és próbáljon csendben lenni. Rendben, kedves kollégáim, talán önök is látták a napirend tervezetünket. Ha nincs ellenvetése senkinek, akkor ezt elfogadottnak tekintjük az elnök közleményei a Kubunyúzzal megtalálhatóak. Ezzel nem is untatnám önöket, hanem egyből térjünk is rá a szavazásra. Mivel az ülés elején itt vannak az előadóink, ezért azt javaslom, hogy Nadezsdzsan Nyenszki jelentésével kezdjük. Makroszintű pénzügyi támogatása Jordán a királyságnak címet viselő jelentéssel, mint egy bemelegítésképpen. Az egész ülésen szavazunk, ennek szenteljük a mai napot, sőt, ma délután, sőt, holnap is, amennyiben szükséges, két napot végig tudunk szavazni. Ezért mondom, hogy egy rövid problémamentes bemelegítő jelentéssel kezdjük, ez pedig a Nadjezda Nenszki által jegyzett jelentés. Mindenkinek itt van a szavazó kártyája és a szavazó listája? Est-ce que ça pose un problème technique? de liste de vote. Est-ce que le groupe socialiste et démocrate peut avoir... A szocialistáknak is megvan a szavazólistája a Nenszki jelentésről? Igen, úgy látom, hogy megoldódott a probléma. Mindenki kész. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kivéve de Martini asszonyt. Majd beleszámoljuk. Ez velem is előfordul minden második alkalommal. 16-os Harton módosító nem mellette ellene sokan tartózkodik, nem fogadtuk el. Kettes mellette ellene tartózkodik. Ketten voltak ellene tehát kétszer annyian, mint ahogy gondoltam elsőre, tehát eh, ketten ellenezték, és elfogadtuk. Hármast visszavonta az előadónk. Preambulum bekezdésekkel kapcsolatos módosítók következnek. Azt mondja, hogy van egy kettő sok Hartong úrtól érkezett módosító, blogban szavaznánk. Egy, kettő, három, öt, az első ötről. Négyestől nyolcasig blogban szavazunk, mellette ellene. Rendben, nem fogadtuk el ezeket. 9-es fártómódosító. Ez törölné a Premium bekezdés me mellette. Ellene. Köszönöm, nem fogadtuk el. Következik a 10-es. A tízesről szavazunk, tehát mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Így az egyesről, ugyanerről a preambulgesztésre szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik, ezt elfogadtuk. 11-12-13-as blogban szavazhatunk? Nem. Na jó, akkor legyen 11-es hartangúrtól mellette. Ellene. Mindenki más tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-es hartangúrtól érkezett mellette. Egy valaki. Csak egy valaki ellene. Mindenki más tartózkodik. Nem fogadtuk el. 13-as hartangúrtól mellette Hartong úr természetesen ellene, mindenki más, tartózkodik, nem fogadtuk el. 14 és 15-ös együtt szavazhatunk blogban, 14-15-ös mellette, Harton úr persze, ellene, mindenki más, nem fogadtuk el. Záró szavazás elektronikusan az így módosított egész szövegről, így legalább tudjuk ellenőrizni, hogy hányan vannak jelen. Et s'assurer que certains groupes ne sont pas sur... Nehogy túl képviseltessék magukat egyes frakciók. Igen, le is buktak a huncutok. Harminc en vannak jelen. Beyer úr, kollégina, szintén mellette szavaz, akkor 33 mellette, egy ellenek, kettő tartózkodás mellett elfogadtuk. Nenszki asszonynak gratulálunk. Kérem a titkárságot, hogy ellenőrizzék, hogy egyik frakció esetében sincsenek túl sokan jelen, hogy túl sokan szavazzanak valamelyik frakcióból. Mi, e, például a nép, nép, néppárti frakció esetében nem le, csak az árnyékelődő van jelen, hát egy, egy fantom nem képviselt egy ekkora frakciót. E, ne csak viccelek. A második szavazás következik. Giovanni itt van? Giovanni Lavia? Ezek a kifizetések. Giovanni, tiéd a szó. Abbiamo da votare un... Szavaznunk kell a DEC 23-asról, amely a halászati jegyzőkönyvre vonatkozik Gabon köztársaság tekintetében a 2013-as kifizetések és kifizetési kötelezettségek 1 millió 300 ezer 350 ezer eurónak tehetőek, semmit sem mondhatunk ez ellen a DEC ellen, éppen ezért javaslom, hogy fogadjuk ezt el. Giovanni. Köszönjük Giovanni. A 23-as uh, kitámogatja, köszönöm. Ellene van-e valaki? Hartong úr, tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. Az Európai Bizottság költségvetésével kapcsolatban kifizetésekre nem kell szavaznunk, több intézmény esetében sem. Megadom a szót Monika Holmájernek. Az épületpolitikával kapcsolatos dosszéról szóljon pár szót. Kedves kollégák, csak nagyon röviden. Az EPA épületéről van szó, és a rendszeres, rend, a szabálytalanságokról beszéltünk legutolsó alkalommal, és egy 40 kérdésből álló kérdéskatalógust adtunk át az EBA-nak, és ezért egy halasztást kérünk a költségvetési rendtartás alapján azért, hogy a következő ülésünkkor egy véleménnyel, egy opinion, opinionnal tudjuk lezárni ezt az ügyet. Ez a hivatalos közlemény tehát Monikától. Hogyha előttünk a dosszié, akkor milyen véleményt fogunk nyilvánítani ez ügyben. 2014-es költségvetés tervezett re térjünk át. Mindenki tájékoztatunk, hogy milyen sorrendben fogunk szavazni a kategóriákról. A koordinátorok ezt elfogadták. Újra elmondom ezt a sorrendet, hogy nehogy félreértés legyen, hogy mindenki kész legyen, és üdvözlöm a jelenlévőket, vagy itt a teremben, vagy a webstreamingen, eh, akik követik az ülésünket, így tehát a közvélemény, érdeklődő közvélemény is eh, tudja követni, hogy mit és hogyan csinálunk egy két nap alatt. Kezdjük az egyéb kategóriákkal, egyéb eh, szekciókkal. Monika Holmeyer az előadónk. Aztán a horizontális kérdésekre térünk át, az administratív sorok, a decentralizált ügynökségek, illetve a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések következnek. Aztán az Európai Bizottság költségvetésére lépünk tovább, a hagyományoknak megfelelően. Megadom majd a főigazgató úrnak, költségvetési főigazgató úrnak a szót, akit üdvözlök itt még egyszer, aki az Európai Bizottság véleményét elmondja a módosítóinkkal kapcsolatban, aztán kezdjük az ötös kategóriával, aztán az 1B-vel, 1B szakasszal, mert a koordinátorok számára a legkevésbé problémás kérdésekkel kezdünk, és a legproblémásabbakkal fejezzük be, tehát ez a sorrend oka. Tehát ötössel kezdünk, aztán 1B, aztán a hármas, azzal a feltétellel, hogy a szöveg elkészül, ez egy technikai jellegű kis módosítás, remélhetőleg a délelőtt végére elkészül, aztán a kettes, a négyes, 1A, aztán utána jönnek a kifizetés előirányzatok, valószínűleg holnap fogunk előszavazni külön, aztán az úgynevezett az MFF-en kívüli kérdésekről. Ez itt elsősorban a rugalmassági eszközt jelenti, illetve a bevételi eh, kérdésekről zárásképpen. Ez tehát a mai menükártya, ez a mai étlap, ezen kell végig szavazni, végig enni magunkat. On, on me dit qu'il y a trop de PPE et que je ne vote plus. Most hallom, hogy túl sok a néppárti, akkor én nem szavazok. De, je ne Akkor én nem szavazok. Megfosztottak a szavazati jogomtól. De hát eh, úgyis a politikai kérdéseken felül kell emelkednem elnökként. Kezdjük tehát a Monika féle költségvetéssel. Monika rögtön felvezeti ezt. Nem akarok a dolog tartalmáról semmit sem mondani, hiszen erről mélyreható vitát folytattunk, de két pont kapcsán kérem, hogy vegyék a kollégák ezt figyelembe. Egyrészt gentleman's agreementet kötöttünk a parlament és a tanács egymással. Ez pedig azt jelenti, hogy nem változtatunk semmit, és elismerjük a gentleman's agreementet. Éppen ezért javaslom, hogy minden módosítót a kettes szakaszról fogadjunk el, ezen gentleman's agreement szellemében. Másodszorban megállapítom, hogy egy technikai változás történt az Európai Parlament státusainak kapcsá, státusaira vonatkozó lábjegyzetnél George Lyon terjesztette be ezt be, minnyáján megszavaztuk, egyébként az EGSB és, az e, és a régiók bizottságára is vonatkozik ez. Tehát jelzem, hogy ha valaki nem olvasta volna az e-mailt, akkor még egyszer rámodom, hogy ez a lábjegyzet mire is vonatkozik. Merci de ces précisions, Madame le rapporteur. Köszönöm ezt a pontosítást, előadóasszony. Gyakorlati szempontból közelítsünk a témához. Azt javaslom, hogy először ezt a nagy dossziét vegy elő mindenki. Ez az Európai Bizottság költségvetésének dossziéja. Kezdjük ezzel a nagy könyvvel. 16-17. oldalon nyissuk, üssük ezt fel. Ez az angol verzió. Költségvetési ki, eh, administratív kiadások. Eh, intézmények a tanács működéshez szükséges költségvetés részét próbálják felütni. Ça. Ce gros cahier, page. Non, messieurs, si, monsieur. Voilà. OK. Euh, les assistants sont priés de se taire. Hein On vote, je dirige le vote. Mi szavazzunk képviselők, én vezetem a szavazást. 17 es oldalon nyissuk ki. Monika Holmájer most vezette be az első témát. A tanács költségvetésénél tartunk, ahogy arra Monika Holmájer már az imént utalt. Az a hagyomány, hogy a tanács és a parlament minden évben elkerüli azt, hogy a másik intézmény költségvetését módosítsa. Az egyik a másiktól független, ezért a parlament, az Európai Parlament belső élete nem foglalkoztatja a tanácsot, és fordítva, éppen ezért egészen mostanáig, ez nem szerepel az alapszerződésekben, a pénzügyi rendeletben, a parlament belső szabályozásában sem. Ez egy szokás, úr, úri emberek közötti megállapodás, hogy megszavazzuk a másik módosítás nélkül a másik költségvetés tervezetét. Persze minden képviselő szabadon benyújtott módosító indítványt. Ugyanak ezt ketten megtették, ezért ezekről fogunk szavazni. Tizenhat, tizenhetedik oldal, a négyes dokumentum szem, egyéb ö, szakaszok, nem a 3-as szakasz, hanem az egyéb szakaszok, 16-17. oldal. Nagyon egyszerű lesz. Hans Péter Martin által benyújtott módosítókról fogunk szavazni, aki egyébként nincs is jelen. Ez a magyar tolmácsoknak a 4 per 1-es dokumentum, tehát 4 zárójel 1 számot viselő dokumentum 17. oldalának alján kezdődik a magyar nyelvű dokumentációban. S2, 13, 11-es költségvetési sor. Hans Peter Martin, illetve Martin Ehrenhauser módosítóiról van szó. Jogilag erre van lehetőség, politikailag azonban a Gentleman's Agreement, tehát az úriemberek megállapodása, a megszokás, a szokásjog ellenében eh, mennek ezek a módosítók, ezért azt javaslom a Költségvetési Bizottság elnökeként, hogy eh, ne szavazzuk meg ezeket a kollégák által benyújtott módosító indítványokat. Én magam egyébként nem is fogok szavazni. Hans Péter Martin módosítóiról blogban, mellette egy valaki ellene, mindenki más, köszönöm, tartózkodik-e valaki? Nem, elutasítottuk őket. Martin Ehrenhauser 4275-ös módosítója mellette. Senki. Egy valaki, bocsánat, igen. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Ez a problémát úgy tűnik, hogy megoldottuk. Most egy rövidebb dokumentumot veszünk a kezünkbe, itt ezt mondja az elnök. 2014-es költségvetés egyéb szakaszok. Kompromisszumos módosítók blokkban szavazását tartalmaz ez. Ez azt hiszem csak angolul áll rendelkezésre. Mindenkinek megvan ez a dokumentum? Ha igen, akkor kezdjük az egyes blokkal. Az egyes kompromisszumos módosító mellette. Köszönöm. Ellene. Alda. Tartózkodik-e valaki? Ketten is. Rendben, megszavaztuk. Aztán a visszavont módosítók a parlament elnökségével folytatott eh, tri, eh, egyeztetést követően eh, jó néhány módosító visszavonatásra került. 29 kezdődő sorozatról beszélünk, 29.75-ig ezeket visszavontuk, ezeket tehát nem bocsátom szavazásra. Esetleg a plenárison lehet költségvetési ügyekben, ez a szokás, a plenárison lehet újra benyújtani. Aztán van három technikai kiigazításról szavazunk, amelyről Monika az imént beszélt. Ezek automatikusan elfogadásra kerülnek, erről nem is kell szavaznunk. Jó. Aztán következik a módosítók egy olyan listája, amelyek értelmüket vesztik, mert az egyes kompromisszumos módosítóban benne foglaltattak. A második oldal alján és a harmadik oldal tetején szereplő módosítókról van szó egészen a kettes blokkig. De Aldának ezzel kapcsolatban van -e hozzáfűzni valója parancsolj. Um, em relação eh, à do mil. Ami az ezrest illeti, az ezrest illeti tehát, itt a szolidaritási járulékról van szó, és egy módosító indítvány áll a rendelkezésünkre, és ezt meg kell vizsgálni, hogy ez befogadható ez a módosító vagy nem, de hát erről külön kell szavazni. Ez biztos, hogy nem tartozik az egyes tömbbe, amelyről pedig már szavaztunk. Úgy gondoljuk, tehát, hogy ez befogadható ez a módosító indítvány, de külön kellene róla szavazni. hiszen szavaztunk az ő bérük befagyasztásáról, ugyanakkor erről a szolidaritási járulékról, a köztisztviselők szolidaritási járulékáról is szavaztunk. Éppen ezért jogilag nem látom okát annak, hogy a szolidaritási, hogy a képviselők szolidaritási járulékáról ne szavazhatnánk el. Rendben. Ez a módosító indítvány megegyezik az a másik, amelyet egyéb frakciók nyitottak be, ami befogadhatósági problémát jelentett. Holmeyer asszonyhoz fordulok. Monika, magyarázd nekünk, mi a helyzet. Csak annyit akartam még hozzátenni, hogy ebben a kérvényben teljesen függetlenül jogilag befogadható-e vagy sem, ez nem az én feladatom, hogy ezt megítéljem. A jogi szolgálattól kértük ezt, ennek a megítélését, de ez a kérvény mindenképpen elbukik, hiszen a konciliációban a bérekről és az összes többi dologról közösen egyeztettünk, tehát nem jogi szempontból válik okafogyottá, hanem tartalmi oknak, oknál fogva, hiszen a conciliation, conciliáció kiterjedt erre a kérdésre. Befogadható erről a jogi szolgálat, mondjon valamit. Alors, je vous Csodás. Akkor azt javaslom, hogy ha itt vannak a jogi szolgálat szakértői, akkor tegyük fel nekik a kérdést. A kérdésem pedig a következő. A táblázatban a következő oldalon megtalálhatóak a hármas blokk eh, előtt az 1000-es, 1006-os és 300-as is sorban az a módosító indítványokról van szó, négyes oldal közepe, a szolidaritási illeték 7%, a General Expenditure Allowance általános költségtérítés, illetve a három munkahely közötti utazások és missziókra vonatkozó költségtérítés témájában. Jogilag elfogadhatóak, befogadhatóak -e ezek a módosító indítványok. Hallgassuk meg a jogi szolgáltat. Ha a jogi szolgált azt mondja, hogy igen, akkor szavazzunk, ha azt mondják, hogy nem, akkor nem szavazzunk. La parole. Megadom a szót a jogi szolgálat képviselőjének parancsoljon. Monsieur le Président, merci. Je, je voudrais prendre position sur ces amendements. Elnök úr, az említett módosítókkal kapcsolatban én mondom a szakvéleményemet, bár a végső döntést a házszabály értelmében önnek kell meghoznia 157 per 3-as házszabály értelmében. Ez úgy lett megfogalmazva, hogy vagy a Költségvetési Bizottság elnöke, vagy a parlament elnöke ilyen mozgástérrel rendelkezik. Az Európai Unió jogát vagy az alapszerződéseket sértő módosító indítványok esetében a, gyakorolhatják ezt a jogukat. A 43-41-es és 781-es módosítókkal kapcsolatban ez tulajdonképpen 48-53-as és 1039-es, ami a fizetéseket illeti, szerintem ez problémásak ezek a módosító nyitványok, nem befogadhatóak. A, az EUMS 341-es cikke, és inkább angolul folytatom. The union az unió alkalmazottainak jog a, a helyszínét, tehát az unió intézményeinek székhelyét a tagállamok fogják meghatározni, és egyébként az Európai Bíróság idevágó ítélete is erről szól, hiszen azt mondja, hogy a parlament több munkahelyéből eredő költségeket, elismer, költségeket elismerjük, ám nem a parlament vagy a bíróság feladata, hogy ezt a helyzetet kompenzálja, hanem a tagállamok feladata ez, amikor meghatározzák, élnek béli jogukkal, hogy meghatározzák a tagállam, a parlament székhelyét a szerződésekben. Éppen ezért tehát fennáll a befogadhatatlanság tényállása. Javaslom tehát, hogy ezt tekintsék befogad, nem, ne fogadják be. A másik módosító tekintetében, amely a 48-53-as, igen, tehát a 48-53-as, amely 7%-os szolidaritási járulékról szól, Javaslom, hogy ez a módosítósa legyen befogadható a, a képviselők jogállásáról szóló statutumok tizedik cikke alapján. Megítélésem szerint ez nem befogadható. Tehát azt javasoljuk önöknek, hogy ezt a módosítót, tehát még egyszer mondom, a 48-53-asat ne fogadják be. Ugyanakkor nem jutnék erre a következtetésre a 48-55-ös módosító tekintetében, amely az általános költségjuttatásokról szól, hiszen itt a képviselők jogállásáról szóló statútumokkal ez nem összeegyeztethetetlen hanem sokkal inkább a végrehajtó intézkedések 26-os cikkével hozható az őszhangba, melyet ugye a parlament elnöksége fogadott el, tehát úgy gondolom, hogy erre nem vonatkozik a befogadható. Itt nem látom a befogadhatóság problémáját, még egyszer mondom, a 48-55-ös tekintetében. Claire. Euh, Köszönjük, Ricardo, ez így nagyon világos, Jön fenn kért szót. Regarding... Elnök úr, a 7-14 és a 43-41-es tekintetében más véleményen vagyok hiszen ezek voltak éppen, tehát a 784 es a 4341-es nem tartalmaznak szerződés más módosításról, hanem itt egy roadmapról van szó, a roadmap feltérképezéséről van szó, mely a helyzet megváltoztatásához vezethetne. Nem akarnék ragaszkodni ehhez, hogyha úgy gondolják, a, hogy a jogi szolgálat jogi tanácsát figyelembe veszik, rendben van, de én más véleménnyel vagyok ezzel kapcsolatban on fera comme dans les décisions de la Cour de justice, on mentionnera les opinions minoritaires. Akár csak az Európai Bíróság ítéleteiben a kisebbségi véleményt is majd beveszünk a jegyzőkönyvbe. George? On the record, uh... Csak a jegyzőkönyvnek mondom, hogy az ALDE a Goram álláspontjával ér egyet, úgy gondoljuk, hogy másként lehet ezt értelmezni, hiszen egy úti tervet dolgoznak ki a szerződés módosítására, és éppen ezért nem értünk egyet a jogi szolgálat szakvéleményével. Ezt egész egyszerűen csak a jegyzőkönyvnek mondom, hogy jegyezzék fel. Merci bien. Euh, ce, ce, ce n'est pas mon rôle de faire une telle... Köszönöm szépen, nem az én szerepem, hogy ilyen javaslatot tegyek, de hát vannak ugyebár állásfoglalások is, csak emlékeztetek mindenkit is az állásfoglalásokban mondhatunk olyan dolgokat is, amelyek nincsenek ö, ö, szorosan összhangban a szerződés betűjével. Ugyanakkor elnökként nagyon szigorúan kell eljárnom a jogi értelmezés tekintetében, és Ricardo meghallgatása után azt mondom, hogy az ő ajánlását követem. Mit jelent ez? Három módosító indítvány csoportból, kettő nem befogadható, van egy, amelyikről viszont szavazhatunk. Így tehát. térünk vissza a kettes blokk elejére. Kettes blokk. Egy módosító indítványok hosszú listája, amelyek se pozitív, negatív módon nem szerepelnek az egyes módus, kompromisszumos módosító indítványban, amelyek nem felelnek meg a conciliation eredményének, ugyanakkor jogilag ezekről szavaznunk kell. Mit jelent ez? Ezeket a módosító indítványokat nem támogatja előadóasszony, és azt javasolja, hogy blogban szavazzunk az összesről, kivéve azokat, kivéve azt a kettő módosító indítványt, amelyek nem befogadhatóak, ahogy Passos úr is jelezte az imént. Valakinek van ellenvetése az ellen, hogy blogban szavazzunk? Mondom még egyszer, a említett két módosító kivételével, ahol befogadhatósági kérdés merült fel. Bon, alors, bon. Pour simplifier, comme... Próbáljunk egyszerűsíteni a dolgokon. Melyik módosítókról szavaztunk? Ö, beszéltünk. 48-55-ös, ami ugyan megegyezik a 1040-essel, a General Expenditure Allowance témájában, az nem támogatja az előadónk ezt a két megegyező módosítványt, jogilag azonban ezek befogadhatóak jogi értelemben véve. Ki támogatja ezeket? Ketten, ki ellenzi? A többség eh, tartózkodik egy valaki? Igen. De Martini asszony. Akkor nem fogadtuk el a 48-55-öst és a 10-40-est. Az összes többiről, ami befogadható, Szavazhatunk blogban, úgy látom senki sem ellenzi. Alda van egy, amelyikről külön szeretnétek szavazni? Pardon. Le 10, uh, euh, a emenda 1041. A 1041-esről. A hármas, a négyes a 34-26-os sor. 32-46, 46 os sorról beszélünk? Euh, Imenda, de... Tehát a 402-es 10-37. Ja, ja. Oui, mais il they have no... Non, mais c'est lequel C'est deux amendements, ces deux-là, mais il y a un petit problème avec ces amendements. Euh, oui, alors, j'ai... Igen. Valahogy nem találom. Csak a kommentárt a cén táblázatomban. It's to restore the, the draft budget. A Költségvetés tervezet visszaállításáról szólnak ezek a módosítók. Oké, Bon. Donc, ce sont deux amendements. Két módosítóról van szó tehát. A 1041-es és a 1037-es. Az egyik a 3246-os sor, a másik 402-es sorra vonatkozik, amelynek a célja az, hogy a költségvetés tervezetet helyreállítsuk, hogy az előzetes költségvetés tervezetet, azért nincs szám a jobboldali ö, oszlopban. Nem támogatja az előadó, ki van mégis mellette? Hartong úr és Alda, ki ellenzi? Mindenki más. Tartózkodik-e valaki? Nem. Elvetettük ezeket. Az összes többről blogban szavazunk, ki van mellette? Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az egész blokkot elvetettük. Így tehát ugorhatunk tovább a hármas blokkra. Intézményenként, de blokkokban bocsájtom szavazást. Kezdjük az szemvevőszékkel. Kalfin kollégának van hozzáfűzni valója? Uh, on the court of authorities there... A számvevőszék tekintetében egy sor módosító arra tesz javaslatot, hogy itt tartalékot képezünk a fizetéseknél. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a számvevőszék egy képviselőjét, és elégedetlenek vagyunk arról, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szavazata ellenére kinevezt, megtörtént ez a kinevezés. Egyetértünk azzal az elvel, hogy a parlamentnek beleszólási jogot kell biztosítani, de ez a tartalék ugyanakkor azon a, problém, azon a jogalapon vethet fel problémákat, amelyekről a jogi szolgálat beszélt. Másrészt választ várunk a tanácstól. Ezért javaslom, hogy tartózkodjunk, ezzel alátámasztva azt az elvet, hogy a parlament meghallgatásait jelentőségtelivé kell tenni, és jelentőssel kell, hogy bírjanak. Köszönjük Kalfin kollégának, Monika válaszol erre. Csak azt akartam mondani Ivajlónak, hogy ebben a blogban nem erről szavazunk, hanem csak később saját kezdeményezésről szavazunk, ez a hatodik oldalon egy saját módosítóról szavazunk, a Section 5 kódot Court of Auditors a hatodik oldalon. Ezekhez az extra kérvényekhez tartozik. Ez nem került be a blogba, mert nem a bloghoz tartozik, tehát ilyen módon nem is a normál költségvetési szavazás része. Ennyit akartam mondani. Oui, Ivailo. I mean, I mentioned that, uh, uh Én jeleztem, hogy én a fizetések tartalék képzéséhez szólok hozzá, ez pedig itt van. Alors, ö... Euh, Rendben. Akkor tehát blogban szavazhatunk a szemvőszékről. Tehát a hármas blokkon belül a szemvőszékről blogban szavazunk, tartalékra visszatérünk. Ki van mellette? Ellene? Ketten? Tartózkodik-e valaki? Nem, elfogadtuk. Következik a Gazdasági Szociális Bizottság blogban mellette. But we, but no, no, we are voting one by. On, on pourrait voter tout ça en bloc. On n'aurait pas besoin de. Non, je, je vote, je vote institution par institution. Nem, intézményről intézményre megyünk. De hol van a bíróság? Jó elnézést, jó, akkor szavazunk blogban. Intézményről intézményre. De hát ezek horizontális sorok. Így tehát logikusabb eh, egy blogban. Tehát az egész hármas blokkról szavazunk mellette. Ellene. Ketten. Tartózkodik. Senki sem tartózkodott, elfogadtuk. És hiányolták a bíróságot, illetve nem a mi, mi újság van azokra a módosítókkal, amelyek értelmüket veszték. Most nem olvasom fel, itt van a lista végén, a hármas blokk lista végén, két sorban, mindenki elolvashatja. Ezek a módosítók köddé válnak. Négyes blokk, és itt a bíróság azoknak, akik hiányolták, az összes bíróságra vonatkozó módosító blokkban mellette ellene ketten tartózkodik, elfogadtuk. A 29-18-as módosító értelmét vesztette ezzel. Most pedig egy külön szavazás következik a bíróságra vonatkozó 4276-os. Nem támogatja az előadó mellette, Hartong de Martini kollégák ellene. Sokan tartózkodik. Nem fogadtuk el. Lássuk a külön szavazásuk a szemvőszéke vonatkozóan. Az ezres sorra vonatkozó módosítók, ebből kettő van. Támogatja az előadó ki, van mellette, ellene. Egy valaki tartózkodik, a szocialisták tartózkodnak. Elfogadtuk. Lássuk most az 1002-es sorra vonatkozó tartalékképzést. Gondolom ugyanaz lesz az eredmény mellette. Ellene tartózkodik. Ugyanaz az eredményt az előbb. Elfogadtuk a 2026-os sorral kapcsolatban mellette. Hartong úr ellene. Mindenki más tartózkodik. Nem fogadtuk el. Gazdasági és Szociális Bizottság, egy tartalékképzési módosítónk van mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Igen, a értelmét veszti, és van egy technikai kiigazítás, amelyről nem kell szavaznunk. Ezzel tovább léphetünk. Hatos blokk, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, azon módosítók, amelyek a kompromisszumban nem szerepelnek, erről blogban szavazzunk, azt javaslom ha mindenki számára elfogadható, a hatos blokk, blokkban szavazzunk. Rendben? Ki van mellette? Ellene? Mindenki más? Tartózkodik? Senki? Nem fogadtuk el ezeket a módosítókat. Hetes blokk, Régiók Bizottsága. 641-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2939-es tartalékképzés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt is. A következő sorban szerepel azon módosítók eh, felsorolása, amelyek értelmüket vesztik, kivéve eh, a 45-70 eh, hetest, amelyet visszavontak, a többit azt újra be lehet nyújtani majd a plenárison. Egy technikai kiigazítás a lábjegyzetben erről nem kell szavaznunk. 8-as blokk. Azok a módosító indítványok, amelyek a régiók bizottságára vonatkoznak, de amelyekre nem terjed ki a rapportőrünk, előadónk, kompromisszumos módosítója. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezekről is blogban szavazunk. Mellette ellene nem fogadtuk el őket. 9-es blokkra lépünk tovább. Külszolgálat. Szavazhatunk blogban? Nem ellenzi senki, akkor blogban mellette, tehát 9-es blokk mellette, ellene, tartózkodik, senki sem elfogadtuk. Alda, bocsánat, Aldának van hozzáfűzni valója. Tiens, pardon, pardon, j'ai cru qu'elle voulait la parole, pardon. Donc sur, sur le service d'action extérieure... Ja nem, nem szót kértél, jó? Oké, rendben. Az ALDE tartózkodott. Csak ennyi. Itt a lista azoknak a módosítóknak, amelyek ö, értelmüket vesztik. Tovább ugorhatunk a tízesre. Még mindig külszolgálat azon a módosítók, amelyekre nem terjed ki a kompromisszumos javaslat ezért ezekről külön kell szavazni, hogyha elfogadják, akkor blogban együtt szavazunk ezekről. Nem -e támogatja őket, az előadónk ki van mellette, ketten ellene, mindenki más tartózkodik-e valaki, nem, elfogadtuk fogadtuk el őket. És a 697-es, 699-es módosító indítványokat pedig visszavonták. Csodás! Köszönöm mindenkinek! Azt hiszem ezt a listát félre tehetjük. Ezzel Monika költségvetését megszavaztuk. Gratulálunk Monika! Et, et euh, les shadows, euh, les assistants, az Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített a munkában. Que je vérifie la manière dont... Két percet kérek. Az Európai Bizottság költségvetése következik. Elsőként majd a főigazgatónak adom meg a szót, de kettő percre, ne menjen senki sehova, kettő percet kérek mindösszesen, hogy a szavazást megszervezhessük.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 Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatója vezeti föl a módosító indítványunkról alkotott véleményével ezt a szavazást. Merci de, de donner la parole euh, à la commission qui... Euh, köszönöm, köszönöm elnök úr, hogy ahogy az megszokott, pár szóban kifejtettem az Európai Bizottság véleményét a parlament munkájáról főként az előadók munkájáról, a módosító indítványokról. Rögtön elsőként azt szeretném elmondani, hozzászólásom elején, hogy az Európai Bizottság mennyire elégedett a kép, egyéni képviselők vagy a frakciók által benyújtott módosító indítványokkal, amelyek, főleg azokkal, amelyek a kötelezettségvállalás és kifizetési előirányzatokat visszaállítaná eh, azokban a sorokban, amelyeket eh, mm, csökkentett a tanács a saját olvasatában. A bizottság külön örül annak, hogy a módosítók azt mutatják, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament hasonló módon gondolkozik a kötelezettségvállási kifizetési előirányzatokról, amelyek az, ahhoz szükségesek, hogy vállalásainkat teljesítsük, főként ebben a ö, ö, sajátos ö, költségvetési időszakban. Több mint egy milliárd euróval vágta meg a tanács itt a ö, sorokat, ez elfogadhatatlan. Tudjuk, hogy milyen megszorításokkal kellett együtt élnünk. Ugyanakkor itt van például az Európa 2020-as stratégia, a versenyképesség, a foglalkoztatás, a növekedés elősegítő beruházásokra gondolok. Az 1A szakaszra elsősorban, a kohéziós politikára az 1B szakaszban. Ezek a kiadások, ezekre a kiadásokra nagyobb szükség van most, mint bármikor korábban, most, amikor a gazdasági megszorítások mindannyiunkat ennyire érintenek. Múlt hét pénteken, szeptember 26-án a parlament kezdeményezésére egy egyeztetésre került sor a tagállamokkal, amely jól mutatta, hogy a mi eh, előirányzataink igencsak óvatosak eh, voltak, a mi becsléseink. 2014-re az volt a kínálási pontunk, hogy a 2013-as költségvetést lehet eh, tartani, pontosan ezért ragadom meg az alkalmat arra, hogy emlékeztessek mindenkit, hogy a kettő hogy az a 2009 milliárd, ami a 8-as, 8-as számot viselő költségvetés módosításban szerepel, 2013-as évről beszélünk, ez elengedhetetlen. Folytatom a foglalkoztatás és növekedés célzó az Erasmus Plus, a Horizon 2020-es, a COSME, illetve az ifjúsági kezdeményezés témáira gondolok. A front loading intézményét szeretnénk ebbe is belépíteni, akkor akár csak a több éves pénzügyi keretben, ahogy arról június végén megállapodtunk. 2014-ben éppen ezért a 2014-es költségvetés akkor alakulhat jól, hogyha az Európai Parlament kitart az elhatározottsága mellett, hogy a költségvetés elsősorban a növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség és a fiatalok munkanélküliségének csökkentése céljai mellett épüljön fel. A szolidaritás kérdésével kapcsolatban a legrászorultabbak szemére létrehozott alap kiterjesztése, megerősítése valóban fontos, Ugyanakkor ez csak akkor működhet, hogyha kohéziós politika borítékján belüli átcsoportosításokkal tesszük ezt, tehát másik sorokból, de ugyanabból a borítékból tesszük át a pénzeket. Jensen asszonynak külön köszönöm, illetve az kollégáknak is javasolták, hogy az administratív, különböző programok administratív támogatását célzó sorokat visszaállítani tervezik, illetve az intézmények administratív költségére vonatkozó kötelezettségvállalást is visszaállítani kívánják az eredeti szintjére. Ezek segíthetik a végrehajtást, illetve a tanács jelentősen megkortította volna ezeket a sorokat, ami az Európai Bizottság eh, részéről kockáztatta volna, veszélybe sodorta volna a programok végrehajtását. a human erőforrásokra, pénzügyi forrásokra vonatkozó eh, javaslatok tekintetében eh, a 2014-20 közötti programokra vonatkozó javaslat költségvetésileg semleges lesz, az administratív kiadásokat semmivel sem növeli majd az október közepére várható javaslatunk, erre különösen odafigyelünk majd. Ami a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket illeti, az Európai Bizottság megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy még a nyár előtti előzetes listát áttekintsük. Ez az új jogi bázist figyelembe vette, amely az elmúlt években jött létre. Ez lehetővé teheti majd, hogy valóban hatékonyan hajtsuk végre ezeket a kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket. A szavazás előtt Három pontra szeretnék még, szeretném még felhívni az önök figyelmét, tisztelt képviselők. Bizonyos módosítóindítványok az az Európai Bizottságra vonatkozó részbe sorolná át a képviselői nyugdíjak sorát. Szerintem ez a transfer jogilag és költségvetésileg sem indokolt, meg kell vizsgálni ennek minden következményét. Második pont új költségvetési sorok létrehozását is létrehoznának, ami egyes új programok teljes struktúráját változtatná meg. A bizottság által javasolt nomenklatúra teljesen világosra próbálja tenni ezt, a, teljesítmény, a programok teljesítményét is figyelembe véve, most azonban Ezért fontos az Európai Bizottságnak, hogy céljainkat ne tévesszük szem elől, például a teljesítményértékelés terén. Egy inkoherens nomenklatúra, vagy túlságosan bonyolult összetett nomenklatúra megnehezíteni mindezt, és nem szolgálná az erősítés átfogó célját. Harmadik, utolsó pont, amelyre felhívnám a nagyobb becsült képviselők figyelmét a költségvetési megjegyzésekre vonatkozik, amelyek néha pontosítják, módosítják a jogalap kérdését. Az Európai Bizottság ezeket az Európai Parlament politikai üzeneteként értelmezi, és a programok végrehajtásán lehetőleg nagyobb mértékben megpróbálják ezeket figyelembe venni a programok jogalapját és a pénzügyi rendeletet tiszteletben kell tartanunk, így a jogi eszközöknek nem megfelelő iránymutatásukat tisztelt képviselők nem tudjuk majd figyelembe venni. Mint minden évben az Európai Bizottság a végrehajthatósági levelet a parlamenti olvasatot követően elküldi az bizottságnak, illetve minden olyan e, elem szerepel majd ebben, amely segítheti a költségvetési hatóságok végleges döntését. Remélem, hogy az önök szakbizottsága e, az elmondott e, megjegyzéseimet figyelembe tudja venni a munkája során. Köszönöm. Köszönöm, főigazgató úr. Csak két rövid észrevételt szeretnék tenni, hiszen sokat fogunk ma szavazni, ezért rövidre foghatom magamat. Mielőtt az Európai Bizottság költségvetéséről szavaznánk, először is meg szeretném köszönni a jelentéstevő asszonynak azt a munkát, amelyet végzett. Sok kérdésben egyetértettünk, persze egyik frakciósa lesz százszázalékosan elégedett, de a kifizetéseknél sajnos nem sikerült ilyen megállapodásra jutnunk, ezért felszeretném használni a bizottság kijelentését, hogy még egyszer felszólítsam, megszólítsam a frakciókat, hogy keressük annak a lehetőségét, hogy a tanácssal való tárgyalásban egy olyan stratégiát dolgozzunk ki, amiben a kifizetésekben különbség mutatkozik a szocialista frakció, amellett volt, hogy a contingency margin-t használjuk fel, mint legfontosabb tárgyalási eszközt, azért, hogy a kifizetések kérdésében mutatkozó különbségeket megoldjuk, bár ezt nem tudjuk teljesen megoldani. A bizottság elmondta, hogy a kifizetések tekintetében minden frakció egyetért, de valamit mégiscsak itt tennünk kell annak érdekében, hogy jövő évre megoldjuk a problémát, hiszen jövő évben választások lesznek, új bizottság áll fel. Ezért tehát mindenkit kérek, hogy egyezünk meg a kifizetések tekintetében, főleg ott, amit a szocialisták javasoltak. Köszönöm szépen, Hartunk képviselő. Egyetértek a kollégával. Én is a választóimat képviselem Hollandiából. Értem én, hogy a főigazgató a bizottság hivatalos álláspontját kell, hogy képviselje, de furcsának találom, hogy itt egy párhuzamos világ működne. A tanács arra tesz javaslatot, hogy a holland választók javára takarékoskodni kell, a bizottság pedig további pénzeket akar kiadni. Hát ezt, mint választott politikus, igen furcsállom. Köszönöm, előadó asszony. Well, uh, I would first like... Nos, először is meg szeretném köszönni a frakcióknak és a titkárságnak, és mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, melynek segítségével sikerült körül rajzolnunk, megtanulnunk a kompromisszumot. Köszönöm minnyájuknak a jó és konstruktív munkát. A dolog elejétől kezdve azt mondtuk, hogy az új keretet, a több éves pénzügyi keretet eh, használnánk ki, melyre még nem mondunk, igaz, nem mondtunk igent, de úgy viselkedünk, mintha már megvolna, és a tiszteletben tartjuk a szabályokat, amelyek majd fennállnak akkor, amikor az év folyamán később rábódintunk, végleges igent mondunk az MFF-re. Azt is el kell mondanom, hogy a parlament nagyon felelősségteljesen viselkedik. Elismerjük, hogy sok országnak nagy gazdasági problémája van, problémáik vannak, és az előttünk álló megállapodással egy olyan költségvetést irányzunk elő, mely az idei költségvetést 6%-kal csökkenti. Azt kell, hogy mondjam, hogy kevés ország büszkélkedhet azzal, hogy 6%-kal csökkentette volna a költségvetését. Erre vonatkozik tehát a javaslat, figyelembe véve persze azt is, amit a főtitkár mondott, miszerint hogy ez egy nagyon felelősségteljes költségvetés tervezet. Figyelembe vettük az egyes módosító levelet, a bizottság küldte ezt, és vannak területek, amelyekről a főtitkár elmondta, ahol a specializált bizottságok óhajait figyelembe vettük, Ők úgy gondolták, hogy átláthatóbbá lehet tenni a költségvetést a költségvetési sorok másfajta elrendezésével is, jobban átláthatóvá lehet tenni, mi történik a költségvetésben. Azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk ezt, például a DEVE szakbizottság felvetését, vagy a KULT szakbizottság felvetését. A sorok más módon való elrendezése tekintetében. A főtitkár azt is elmondtam, hogy lehetnek olyan észrevételek, melyek a jogalapba ütköznek. Próbáltam ezeket megtalálni. És azt kell, hogy ezekről az esetekről konkrétan elmondhatom, hogy ezeket nem fogadhatjuk be. Tehát világos, hogy a költségvetés megjegyzéseivel nem lehet a jogalapot megváltoztatni. Egyetértek azokkal, akik mondjuk a bikaviadalozás ellen vannak, de úgy gondolom, hogy ezt például az egyedi kifizetéseknél, vagy a cross-compliance kémeknél kellett volna kezelni, vagy a mezőgazdasági ágazatban. De hát erről már um, lezárult a tárgyalás, ilyen módon tehát be kell tartanunk a játékszabályokat. Ezek az észrevételeim, melyet a főtitkár által mondottakhoz szeretnék hozzátenni. Ami pedig a kifizetések kérdését illeti. A szocialisták joggal hivatkoznak arra, hogy minnyáján tudjuk, hogy a litván elnökséggel való találkozóban problémáink vannak, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitívan válaszoltak a felvetéseinkre, és vettek részt a kifizetési helyzetről szóló megbeszélésben. A bizottság azt mondta, hogy az idei számlákat ki fogják fizetni, jövő évben pedig. Nos, hát itt a bizottság azt mondta, hogy egy milliárddal többre van szükségük, mint amit a tanács fizetni akarnak, kifizetni volna hajlandó. Figyelembe kell tehát venni persze a parlament javaslatait is, de a szocialista frakció magasabbra akarja srófolni ezeket az összegeket a contingency reserve tekintetében. Figyelembe vettem a szocialista frakció felvetéseit, de nem jött létre a frakciók között megállapodás a tekintetben. Az a kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt. És mások pedig azt mondták, hogy a költségvetés végrehajtásáért való felelősség a végrehajtó oldalon áll, ez pedig a bizottság és a tanács. Neki kell tisztában lenniük az igényekkel, és a tanácsnak teljesítenie kell a kötelezettségeit, a szerződésből ráháruló kötelezettségeit, és fizetnie kell. Hogyha a bizottság azt mondja, hogy az ők, az ő költségvetési tervezetük elegendő, akkor ez adja meg az alapját annak, amelyen a mi munkánk alapját és lehetőségeink alapját, de persze visszatérünk erre a kérdésre, és persze minnyáján fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unió költségvetésének végrehajtása hibátlan legyen. Elfogadhatatlan helyzet az, hogy a bizottság nem tudja kifizetni a számlákat. El kellene kerülni, hogy egy amerikaihoz hasonló helyzet jöjjön létre Európában is. Járjunk más úton Európában. Ezek tehát az észrevételeim, Eszerint tettük a megjegyzéseinket a különböző sorokhoz, és úgy gondolom, hogy helyesebb volna tömbönként eljárni és elmagy- haladni és elmagyarázni a helyzetet, máskülönben, ha még több részletet kell, hogy elmondjuk, akkor túl részletező leszek. Köszönjük, Riké úr! Köszönöm, elnök úr, csak roppant röviden. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónknak. kiváló um, volt együttműködni vele, tényleg bevont mindannyiunkat munkába, ezért az eredmény a végeredmény mindig egy kompromisszum, nem mindenkinek az összes igényét sikerült beépíteni, mégis roppant kiegyensúlyozott e, e, lett a végeredmény. A kifizetése kérdése újra napirenden szerepel. Jól elmondta az előadónk is, hogy hogyha egy, ha gond van a végrehajtással, a költségvetés végrehajtásával, akkor elsősorban ez nem a mi dolgunk, hogy ezt eh, rendbe tegyük. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy mi okozza a problémákat az Európai Bizottságtól, ezt várjuk, hogy az egyeztető tárgyalások során tudjuk ezt az álláspontot képviselni. A néppárt nevében. Alapvetően elégedettek vagyunk a kompromisszummal, még hogyha nem is minden apró részletet sikerült a kívánságainkból beépíteni. Köszönjük, Riké úr! Alfonzi úr is szeretne az zöldek nevében valamit hozzáfűzni? Euh, Igen, elnök úr, csak két percben. Kicsit nehéz helyzetben találjuk magunkat hiszen a többéves pénzügyi terv még nem végleges, ugyanakkor a frakciónk számára aggasztó az a tény, hogy nem érkezett meg az a döntés, amit, amit, amit vártunk így, tehát a pénzügyi keret még nem nyert el végső formáját. Éppen ezért a logikán, ebből a, ezen a logikán kívül eső döntéseket kell majd hoznunk, az MFF könnyen megkötheti a kezünket, akár döntést hozunk. A további részletekkel kapcsolatban a rugalmassági eszköz alkalmazását támogatjuk. Pozitív az a javaslat, amit erre vonatkozóan az előadónk beterjesztett. Ennyit mondanék a zöldek frakció nevében. Köszönöm, kollega úr, áldálj a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék egy rövid megjegyzést fűzni az elhangzottakhoz arról, hogy a frakcióm hogyan gondolkodik erről a költségvetésről. A költségvetés azt mutatja, hogy a több éves pénzügyi keretben is vannak szigorítások, ez utóbbit azonban még nem fogadtuk el végleg, és ez egy kicsit furcsa helyzetet teremt. És mint ahogyan már elhangzott, ez a tervezet megmutatja, hogy milyen szűk keretek között mozgunk, így a költségvetés is kicsi, és nem tud reagálni a kihívásokra, és a polgárok elvárásainak sem felel meg. Ez a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy szakszerűen reagáljunk a munkanélküliség jelentette problémákra, nem felel meg azoknak az elvárásoknak, hogy gazdasági növekedést kell teremteni, tehát más szóval a kihívásokat nem veszi figyelembe a költségvetés, ezt viszont meg, meg kellene tennie, úgy gondolom sokra nagyra törőbb célokat kellene megvalósítanunk a költségvetésre, ezt szerettem volna a frakcióm nevében elmondani. Un tour d'horizon des explications de vote, euh, ou des explications... A szavazat előmagyarázatok euh, sorának lassan végére érünk, az egyéni képviselők és a frakciók részéről mindenki szót kapott, aki szót kért, így most már tényleg szavazhatunk, két dokumentumot készítsen elő mindenki. Az egyik a szavazó listát, listák címet viseli, a másik pedig a annex, az Annex Tables, tehát a mellékletek táblázata címet viseli. Paradox módon a mellékletekkel kezdünk, annak érdekében, hogy a horizontális kérdéseket le tudjuk. Az adminisztratív és a decentralizált, administratív költség és a decentralizált ügynökségek kérdéseinek megoldása érdekében. Mindenkinek megvan ez a kettő darab dokumentum, tehát voting lists és annex tables. Tout le monde a ça Tout le monde a sa carte de vote, donc sauf pour... Mindenkinek megvan a szavazókártyája, csak de Martini asszony és de Gájer úr. Ah, Gájer Gajer úr, meg is érkezett közben. Dans le document Annex Tables, Annex Tables című dokumentumot mindenki vegye maga elé. Mellékletek táblázata. administratív sorokkal kezdünk. Tehát a négyes számú oldalig, kettes, hármas és négyes oldal egy blogban szavazunk, méghozzá elektronikusan. És meg is nyitom a szavazást. 38 szavazókártya van, Non, non, j'en ai ah oui. Alors, il y en a trois qui n'ont pas voté, parmi ceux qui ont des cartes. Akinek itt a kártyája, mindenki szavazott? Van, aki már az aperitívet hisz ebéd előtt, úgy látom. Van, aki még alszik. Lezárom a szavazást. 34 eh, gyen mellette, ketten ellene. Senki sem tartózkodott. A módosítókat az adminisztratív sorokra vonatkozóan ezt első blogban elfogadtuk. Csodás. Aztán jönnek a decentralizált ügynökségek. Tehát ugyanez a dokumentum, e, kettőt fogunk szavazni, két főszavazás lesz, és aztán egy-két külön módosító. Elsőként, blogban, minden olyan módosítót, amely szavazunk, amely költségvetés tervezett, előzetes költségvetés tervezett által javasolt összegeket visszaállítaná. Elektronikusan? Persze, miért is ne? Az első blokk. Egyes blokk Restore B, DB, tehát the Drop Budget Restore. Erről szavaztunk 35-2 arányban, megszavaztuk ugyanilyen többséggel. Második blokk következik. Above DB, tehát a költségvetés tervezet feletti növekményekre vonatkozó módosítók. Megint blokkban szavazunk, és elektronikusan gondolom ugyanaz lesz a végeredmény, és legalábbis hasonló. également adopté. Bien. Igen, ezt is elfogadtuk hasonló arányjal. Aztán három, a kilencedik oldal, Establishment Plans, megint blogban? Miért is ne? Mellette, ellene, 1, 2, 3, tartózkodik, Alda tartózkodik. Elfogadtuk. Aztán megjegyzések és tartalékok. Még mindig ugyanez a dokumentum, következő oldal. Itt egyesével kell tovább lépnünk. Első Kotinyi úrtól érkezett, de vissza is vonta. Aztán jön az előadónk eh, erával kapcsolatos megjegyzés mellette ellene tartózkodik, Alda ellenzi, és hártangúr is tartózkodik, elfogadtuk. Az előadó tartalék képzési javaslata a bankhatóságra vonatkozóan mellette elvene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán Frontexre vonatkozóan. Nyol... 8 perc vagy 8 millió? tartalékképzés. mondta, hogy érkezett, nem támogatja az előadó mellette. Ellene a többség nem fogadtuk el. Belder úr módosítója következik. Mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Bárió úr és Gurmai asszony módosítója, mellette a szocialisták és Alda ellene a többség. Tartózkodik. Elvetettük. Oui, et encore. Attendez. Non, c'est fini. C'est fini pour ce document, vous pouvez le garder avec vous. Ez a dokumentum, ezzel végeztünk. Megtarthatják nyugodtan az érdekesség kedvéért, de nagy szükségük már nem lesz rá. Ezért most elővesszük a másik dokumentumunkat, a kísérleti projektekkel kapcsolatban. Azt hallottam, hogy ezt önök megkapták. Valóban így van. Erről a táblázatról van szó. A tartalmát magyarázó szöveg kapcsolódik hozzá. Egy blogban fogunk szavazni. Roppant bonyolult politikai egyensúly eredményeképpen jött létre. Igen, mindenki megtalálta. Csodás Ale jobb, elektronikusan szavazunk. Ouvert. Il y a 38 participants. Pour l'instant, tous les 38 ont le droit de voter. Il y en a un qui dort toujours. 38 szavazatot várunk, valaki még mindig alszik, úgy tűnik. egy arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk a kísérleti projekteket egy blogban.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 szakasz, 29-es oldal. Tehát, még egyszer mondom, 5-ös szakasz 29. oldal. Tehát majdnem mindenki megtalálta. Oh. <laughs> bon, allez, euh, nous prenons d'abord... Jó. Horizontális módosítókkal kezdjük. Kettő módosító blogban. Mellette. Ki est contre? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. külön szavazunk a következőkről. Azt javaslom, hogy blogban Mondjuk a benyújtók személye szerint. Igen? Nem. Szóval Lenne egy javaslatom, legalábbis a saját módosítaimra vonatkozóan, azokról szavazhatunk blogban. Oké. Okay. Jó, merci. Est-ce que nous pouvons... Köszönöm. Szavazunk akkor blogban Ehrenhauser úr módosítóiról egészen a Huszonkilences oldal, az egész 31-es és a 31-es első három, tehát egészen a Vertman módosítóikig. Jó? Tehát Ehrenhauser úr ezen módosítóiról blogban mellette saját frakciója ellene, mindenki más tartózkodik, elfogadtuk. De bocsánat, bocsánat, javítja magát az elnök, nem fogadtuk el. Alors, euh, j'ai effectivement, euh, le secrétaire me fait remarquer titkárság jelzi, joggal, hogy van van egy eh, Hans Peter Martin által benyújtott módosító indítvány, amelyet egyedül nyújtott be. a 30. oldal közepén van egy Martin módosító 4666-os eh, mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ugyanaz az eredmény, de hát ugye külön kellett szavaznunk, mert más valaki nyújtotta be. Les amendements de Madame Wertmann. Wertmann asszony módosítói 4604 és 4650-es. Kettő van Angelikától? És van még kettő valahol? Elbújt? Még két? De akkor szavazunk erről a két Vertman módosítóról. 4604, 4650 mellette. Vertman asszony értető módon. És még hárman, összesen négyen ellene. Köszönöm, tartózkodik. A 4604-es, 4650-es módosítókat elvetettük. Aztán a 42-41-es Irenhauser módosítótól egészen a 41-90-esig blogban mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. J'ai deux amendements de la Commission du Développement. A DEVE szakbizottság két módosítója mellette. Alda. Ellene Köszönöm, tartózkodik, nem fogadtuk el. Van még egy Ehrenhauserünk a 31. oldal alján, és aztán egészen negyven kettőn nulla nulláig ami a 32-es oldal durván közepén van, tehát 42.00-ig mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, sajnáljuk Ehrenhauser úrát. Következik a Martin Ehrenhauser módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ehrenhauser egyedül, 4204-es. Je vous propose, pour aller plus vite, parce que c'est vraiment la... Hogy gyorsabban haladjunk, azt javaslom, hogyha el tudják fogadni, hogy hogy az összes Ehrenhauser módosítóról szavazzunk a kategória, összes kategória végéig, tehát ha, amelyet Ehrenhauser eh, úr egyedül nyitott be, mellette hárman ellene tartózkodik, összes ez módosítót elvetettük, most pedig következzenek a Martin Ehrenhauser közösen jegyzett módosítók közül 4674 0 ellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. Aztán még egy Martin Ehrenhauser 4675 42 07-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Lapozzunk. 33. oldalra. Martin módosító. Azt szavazom, hogy az összes Martin, Hans Peter Martin által benyújtott módosítóról együtt szavazunk, mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodik, nem fogadtuk el, sanáljuk Martin úr. Aztán Euh, nous en arrivons, page 33. oldalra lapozunk, a lap tetején. Martin Tuber Vertamman módosító, ból van kettő is. Ezekről blogban szavazzunk. Mellette? Alda külön szavazzunk? Jó, legyen Alda. Tehát az első Martin Zuber Vertman módosítóról, 46, 77, 49, 20, 45, 52 mellette. El, egy valaki ellene, mindenki más, még Alda is tartózkodik. Kiváló elvetettük. Aztán Martin Zuber Vertman 46, 78, 49, 21, 46, 53 mellette. Ellene tartózkodik. fogadtuk el ezt sem. Van egy Vertman módosító 46-47-es mellette? Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Az Ehrenhauser Martin módosítókat már mind leszavaztuk, lapozhatunk 34-es oldalra. És Gresslet Toyrer Mulder módosító. Az utolsó itt. Qui ne, qui ne change pas les, les chiffres. Itt a számokon nem változtatnának, csak a megjegyzéseken. Mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk a kommentárokkal, megjegyzésekkel kapcsolatban. Három trüppel módosító és egy cuber módosítóról kell. A trüppel módosítókról blogban mellette ellene tartózkodik. Rendben, elfogadtuk. A cuber módosító mellette ellene ellene Alfonzi úr is tartózkodik. Nem fogadtuk el. A tartalékképzéssel kapcsolatban egy kreszlemódosítóval kezdünk mellette. A néppárt. Ezt elnőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. A Gressle módosító, amely 43-14-es számot viseli. Mártini asszony támogatja, szavazókártya nélkül is. 21-16 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Jutta Haug módosítója 45-49-es mellette ellene. Senki tartózkodik, elfogadtuk egyhangulag, tudatlan küldte a Haugnak. Aztán szerepel itt egy listája mindazoknak a módosító indítványoknak, amelyek vagy értelmüket vesztik, vagy amelyekre kiterjednek az eddig eh, megszavazott módosító indítványok. Legalábbis az ötös kategóriára vonatkozóan. Ezt mindenki olvashatja, nem sorolom fel őket. Folytassuk a, az 1B kategóriával. Alda. Jó, persze, desculpa stára volt áratrás. Elnézést, hogy még egyszer vissza kell térnem egy másik témára, de nem értem, hogy hogyan lett megszervezve ez a szavazás. tolmácsok sajnos nem értik a számokat, mert túl gyorsan beszél a felszólaló. A 33-as oldal tetején szereplő sorokról van szó. Volt egy Mártin féle és Wertmann féle módosító, amelyek az ellenkező irányba mutattak. Mártin módosítójában arról van szó, hogy a tervezet alatt maradunk, a másik kettő esetében pont az ellenkezőjéről van szó. Hogyan szavazhattunk közösen erről a három módosítóról? Érdekelne a magyarázat. Alors effectivement, vous avez raison. Valóban igaza van, kedves kollégina. Ezekről a módosítókról külön kell szavaznunk. Tehát térünk vissza a 33-as oldalra, a 33-as oldal tetejére. Van egy Martin féle módosító, Igen, erről nem jól szavaztunk. A 46-78-as Martin féle módosító az a költségvetés tervezet alá csökkenteni az összeget, a Zuber Wertmann pedig a fölé. Titkársághoz fordulok. Lehet ezekről blogban szavazni ugyanazok a számok, vagy sem? Parce que si je refais voter pour cette... Il faut pas se tromper une deuxième fois nehogy még egyszer, másodjára is rosszul szavaztassak. Alors, je rappelle, donc nous sommes nous sommes dans la ligne sur les dépenses d'interprétation. A tolmácsolási költségekről van szó. Mártin úr 5 millióval szeretne csökkenteni, ezt töröltük. Cuber és Vertman. Cuber vagy Thuber, ezt nem tudom, hogy ejtjük. 5 millióval növelni. Vertman asszony pedig 1 eh, millióval növelni. Kezdjük a Cuber módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Vertman módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Ugyanez a baj, a baj, hogy probléma a következővel. Most nem tolmácsolás, hanem fordítási költségek következnek. A hospital Martin 3 millióval csökkenteni, ezt meg erről szavaztunk, ez rendben. Cuber, assz... 5 millióval növelni, mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Vertman asszony 200 ezeret kér csak pluszban, szerényebben mellette. Ellene tartózkodik. Ezt sem fogadtuk el. Ilyen típusú problémával másút nincs, dolgunk nincs, rendben. Jó, akkor köszönöm szépen Aldának, valóban igazad volt, köszönjük, hogy felhívtad a elnök figyelmét eh, arra, hogy kicsit túl gyorsan haladtunk. Az 1A szakasz, 1B szakaszra lépünk tovább, kohéziós politika, más szóval. 11-es oldal. 11. oldal a szavazólistában. Vous avez euh, un compromis, mais... Euh... Egy kompromisszumról szavazzunk, amely három különböző blokkból áll. Így tehát a blokkok, hogy hogy néznek ki, ez az annexben szerepel. A, az első A blokkban a költségvetés tervezet alá, alatti összegekről beszélünk, mellette, ellene 1, 2, 3-an, 4-en tartózkodik. Elfogadtuk. tehát a költségvetés tervezet fölötti módosítókat megszavaztuk, meg még egy másik a blokk jön, a költségvetés tervezet alatti módosítókról mellette, ellene Alfonszi úr egyedül tartózkodik, Alda és Hartong úr. Elfogadtuk őket. az összes többi értelmét veszti. A harmadik alblokk az új nomenklatúra. A főigazgató úrtól hallottuk ezzel kapcsolatban a véleményét. Mellette ellene egy valaki tartózkodik. Elfogadtuk. Alors, Euh, nous devons voter séparément parce qu'il y avait des demandes de vote séparé. Külön szavazást kértek két esetben. Az egyik Ferreira Cuber módosító, a 040264 es sorra vonatkozóan nem támogatja az előadó, ki van mellette? Alda? Nem, nem. Ben, si personne n'est pour, <laughs> n'en parlons plus. Il n'est pas défendu. Bon, euh, l'AGUE a un autre amendement. Következik a GUE módosítója, 4893-as módosító, ezt valaki... Ah, majd tartózkodik. Hártong úr, Hártong úr egyedül tartja a frontot ez, ez ügyben. Ő mellette van, ellenem mindenki más és Alda pedig tartózkodik a saját módosítójával kapcsolatban. Elképesztő erkölcsi szerénység és politikai szerény, politikailag majd mindenki eldönti, hogy ez mit jelent. És sajnos nem fogadtuk ezt a módosítót. Nous A kommentárok a megjegyzésekkel kapcsolatban 86 os GUE módosító mellette a GUE nyilván ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Második, 75-23-as gemódosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Geyer módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A GUE módosítója következik. 75-25-ös mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 48-87-es mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. attendez, euh, on parle de quoi là C'est sur le quatre vingt huit quatre vingt sept 87 euh, pardon. Yeah, yeah, um, right. Um, a remark from this... Igen. Egy észrevételt szeretnék tenni, illetve egy szóbeli módosítót szeretnék tenni. Mely módosítóról van szó? A 48-87-esről. So it's uh, amendment 8, 6. A 80 865 vagy a 4887-es módosítókról beszélek. A szocialisták arra tesznek javaslatot, hogy ezt mód, beli módosítóval lássuk el, és ezt mondja, hogy ez a hozzárendelés a fiatal munkavállalók munkavállalását, illetve a számukra való minőségi munkavállalást biztosítja, illetve a Use guarantee és az ezt a, ebből a pénzeszközből származó intézkedések a fiatalok oktatásból munkavilágába való sima átmenetét támogatják. A olyan minőségi eh, programokkal, amelyekkel elkerülhetőek a fizetés nélküli eh, gyakornoki állások. Ez tehát a javaslat, amelyet beterjesztünk. Rendben, akkor ez a szocialisták javaslata? Igen. A 48, 80, 7-es módosító, a 040264-es költségvetés sorra vonatkozóan. Rendben. Nekem ez így világos. Ki van mellette? Ezzel a szobeli módosítóval együtt természetesen mellette. Ellene. Szavazunk elektronikusan. cet amendement oral. Le vote est ouvert, le vote est clos. 13 pour, 18 plus 1, 19 contre, 6 à... Igen, elutasítottuk, 13-18 ellenében elutasítottuk. Most pedig tovább léphetünk a 040601-es sorra, illetve az egyes kompromisszum taglalására. Ah, pardon, Bocsánat, még nem szavaztunk. Az ITRE um, módosításáról a jelentéstevő ellene van, tehát az 5904, és ki támogatja, ki van ellenem. Rendben van. a Goa mellette szólt. Elutasítva. A nagy kompromisszum ki van mellettem? Ki van ellenem? Hárman. Tartózkodás. Egy tartózkodással. És ilyen módon akkor az ALDE 79, a 77-50-esről szavazunk mellettem, ellenem. Egy ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. Következő. A zöldek 79-50-ese, az jelentéstevő nem, nemre tesz javaslatot mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. 71 77-es, ki van mellettem, ki van ellenem. Hát ezt, ezt eh, mégiscsak verifikáljuk, eh, erősítsük meg, tehát eh, a 71-77-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Martini asszony döntsön. Vagy 19-19? Nem, elutasítva. Elutasítva. Tovább leszünk a második kompromisszumhoz. Ki támogatja? Ki ellenzi? Egy ellenszavazat kitartózkodott, elfogadtuk. A következő pedig a New Objectives of the Fund-ról szól egy sor módosító. Szavazhatunk ezekről tömbben? Riki úr, parancsoljon. No, egy picit ellentmondásosan szavaztunk erről, hiszen ugyanazok a módosítók különböző sorokra vonatkoznak amelyekről elektronikusan szavaztunk és elutasítottuk őket. És a 4403-as, illetve a 7158-ast elfogadtuk, hova, holott pedig ez ugyanaz a módosító indítvány, és ez ellentmond így a két szavazat eredménye egymásnak. Javaslom, hogy elektronikusan ellenőrizzük ezt le még egyszer. Tehát a 71-58-as. ez a néppárt és mások módosítója volt. Ám az a, az a probléma, hogy ez ugyanaz a módosító indítvány, a, mint az első, amelyről nem elektronikusan szavaztunk, tehát az a benyomásom, hogy az elektronikus szavazás a többi mód, a másik módosítóra is vonatkozna. Ez a benyomásom alakult ki. Hát persze, akkor, hogyha gondolják, akkor szavazzunk. Szavazzunk, persze. Tehát akkor melyik ez ez a 71 Ez pedig ugyanaz a módosító, ugyanarra a sorra vonatkozik. Nem, a sorok különbözőek. Nem, ez nem mond ellent egymásnak. Ez teljesen összeillik ez a kettő. Meglep ez a dolog, hiszen ugyanarról az intézkedésről van szó. De minden esetre nem szavaztunk erről elektronikusan. Tehát szavazzunk, persze, készséggel szavaztatok erről, de ezek olyan módosító indítványok, amelyek körül a szakbizottság szavazott, de hát a plenáris persze másként szavazhat. Visszatérhetek akkor tehát az új célkitűzésre, az alapúj célkitűzéseire, és akkor szavazhatunk az egészről tömbben, ki van mellettem, ki van ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elutasítva tömbben. Most pedig a következőről szavazunk. A 71-57-ről a jelentéstevő ellene van. Ki van mellettem? Tehát akkor szavazzanak. Szavazanak elektronikus módon, kérem. Szavazott mindenki? Akkor itt az eredmény. 21-en mellette, 18-an ellene. Hát ugye itt most úgy tűnik, hogy soronként változik a szavazás eredménye. Torvald, ezt a kettes fedéle, kettes kompromisszum fedéle, de er- ennek ellenére szavaznunk kell a 45 83-asról ki van mellettem, ki van ellene, elfogadtuk. 49.03 Ferreira kitámogatja a jelentést, de ellene van, ki van ellenem, kitartoskodott elutasítva. 41.15 Belder A jelentéstevő ellenzéki van mellette, négyen, ki van mell ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig Most pedig a 76-18 az nem okol fogyott, tehát erről szavaznunk. A jelentésteben nem mond semmit, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott elutasítva. 4802 Erről nem szavazunk. Geyer 4405 mellettem. Nem ez ugyanaz? Mellette, ellene? Hát kezdjük újra mégiscsak. Tehát akkor kicsikét talán lassabban. Tehát akkor lássuk. Tehát kérem, hogy szavazzanak erről most. Lezárom a szavazást a 44.05-ről. 22.16 ellenében nem mondhatjuk, hogy a vita haladna előre, ezt nem mondhatnánk. Afet balti tengeri régióról mellette ellenem. Ártunk úr, rendben van, elfogadva. Nos, akkor Bon, mes chers collègues. Kedves kollégák! Általában most a kettesre térnénk rá, 20 percünk van erre. Tehát készek vagyunk 20 percben a mezőgazdasági kérdést megvitatni, hiszen itt nem lehet tömbről szavazni, sorról sorról megyünk, és itt én is szavazhatok, tehát szavazok is. Hát ha igen, akkor keressék meg a lapot számomra, az oldalt. We, we are not ready, oh, okay. technically. Okay. Yeah. Alors, président, il y a, il y a, Donc, nous prenons, nous... Nos tehát akkor a kettes fejezet. A hármasról akartunk szavazni, de a technikai kérdéseket nem, nem oldottuk meg. Tehát először a kettessel bánunk el, fél tizenkettőig, az nomenklatúráról van egy tömb, egy bunk szavazót, a 16. oldalon van, azban a dokumentumban, amelyen idáig dolgoztunk részletek az ügyük a mellékletben vannak, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadva. Bon, alors, vous prenez... Nos, akkor pedig most azt a dokumentumot nézzük meg, amely tele van a a táblázatokkal, és a 91. oldalt nyissuk ki, fenntartható növekedés és természeti erőforrások. Az első két sorról a horizontális szavazatok szólnak az adminisztratív kiadások tekintetében. Tehát már is a 05010201-es sorra térünk rá. A jelentéstevő ellenzi, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő ugyanilyen okafogyott a 871 es módosító ki van mellette, Alfonzi úr, és ki van ellenem? Tartoskodás. Elutasítva. Következő. Lapozzanak. A 92-es oldalon vagyunk. És sor azonos módosítóval állunk szemben. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elutasítva. Glükóz, ezek is azonosak. Ki van jelentéstevő ellene van, mellette. Négyen ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Következő sor, Martin úr módosítója mellettem. Ki van ellenem? Tartózkodás elutasítva. Következő sor Vertman asszonyi, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán megyünk tovább. A School Fruit program, iskolagyümös program, a jelentéstevő javaslata, kompromisszum, ki van mellette, a néppárt ellene van? Ellene, mellette? Madame le rapporteur, expliquez... Jelentéstevő asszony, kérem magyarázza meg, hogy mit, mi a helyzet. Azt hiszem fontos kiemelni, hogy az, amiről szavazzunk most, az nem az első módosítás, hanem az én módosításom, ez a 248-as, illetve 428-as. Kompromis, en fait, c'est pas un compromis. De... Kompromisszumot mondtam, pedig nem is arról van szó. 248-asról beszélünk, 28 millióról mellette, ellene. Hárman tartózkodik, elfogadtuk. A többi értelmét veszti, ez sorra vonatkozóan. De igen. Bien. Donc, nous votons conformément à la règle en commission des budgets. Nous votons d'abord sur la proposition du rapporteur. Az előadó javaslatának megfelelően szavazunk, hogyha ez így van, akkor minden más értelmét veszti. A borágazatra vonatkozóan Angelika Vertman javaslata van csak, ezt egyébként nem támogatja az előadónk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Még egy vert van módosító, egyéb intézkedések a szőszeti ágazatban mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. A poszeivel kapcsolatban Vertma módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyéb növényi termékek. Irenhauser módosító mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Lapozunk a 92-es oldal a magyar verzióban, tejágozat, a GUE módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ellenőrizzük azért elektronikusan. Te ügyben soha nem lehet tudni. Donc je vais être sûr que Voilà, votez, votez, votez, votez, votez, votez, votez. Il n'y a que 30 votants sur 37. On dort, on dort, on dort, on dort, on dort, on dort. Voilà. Okay. Top. 10 plus 1, 11 pour... 10-25 egy arányban egy tartózkodás mellett nem fogadtuk el. A következő értelmét veszti. Hans Péter Martin 4662-es módosítója mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jön az iskolatej. A GUE módosítóval kezdjük. Mellette ellene sokan tartózkodik, nem fogadtuk el. A két következő ö, megegyezik, az Angelika féle módosítóról kell következőleg szavazni. Igen, mert ez kevesebb. Kevesebb, mint 22 millió. Angelika Wertmann. mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nem, bocsánat, javítja magát az elnök, nem, elvetettük. Ugrunk tovább. A marha és borjú hús ágazatra, 93-as oldal a magyar változatban, a zöldek módosítója mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A többi megegyezik-e sorban, erről nem kell szavaznunk. Élőállatok következnek. A gulemódosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A következő megegyezik ezzel, sertéshús. A zöldek módosítója mellette, ellene tartózkodik. A sertéshúsnak húsnak lőttek. Tojásra ugrunk tovább. A GUE-t nagyon érdekli. A tojás kitámogatja a GUE javaslatát? Ellene? Tartózkodik? Nem fogadtuk el. Baromfi hús következik, a zöldeket érdekli. A baromfi mellette öten támogatják, hatan, heten ellene tartózkodik, nem fogadtuk el méhészet. Egyre költőjébbek vagyunk, a GUE a méhészkedik mellette, ellene tartózkodik. A méheknek is annyi. Bien. Alors, euh, Euh, pour ce qui concerne... Következik az Egységes Támogatási Rendszer, SPS. Az ALDE visszavonta a módosítóján. Igen, igen. A Bullfighting zöldek módosítója csak a kommentárral, a megjegyzésről szavazunk, ha jól értem. Egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az a Bika viadalal kapcsolatban kettő módosító is érkezett. Erről szavazhatunk blogban? Te vagy a Bika viadal specialista a zöldeknél. Szavazhatunk blogban? Rendben, csodás. Akkor tehát. Bullfighting ügyben a zöldek megjegyzését kitámogatja, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Akkor lépjünk tovább. Következő oldal, 95. a magyar változatban. A, de visszavonta. Sajem hernyó támogatás Hans Peter Martintól érkezett a módosítót, előadónk nem támogatja. Juta nagyon fontos. Marco Polo egész Pekingig ment a sejem, sejmet keresve. Mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el a sejem hernyú javaslatot. Termeléshez kötődő közvetlen támogatások GUE mellette ellene tartózkodik, Rendben. A, a dohánytermékekkel kapcsolatban csak a megjegyzésről szavazzunk. A 7553-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodik Nagyon határozottan szavaztak többen mellette, de annál többen ellene, így nem fogadtuk el. Mi következik? Szei. Vertman módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Az égei tengeri szigetekkel kapcsolatos Vertman módosító mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Megint csak a dohánytermékek, az ALDE javaslata mellette. Öten, hatan, nem is kilencen mellette, de ellene, bocsánat, tartózkodik, a többség ellenzi. Négy módosító ugyanazzal a megjegyzése mellette. Ellene. Tartózkodik. A többség ellenzi, elvetettük. A tartalék Guen módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. A következő értelmét veszti vidékfejlesztési programok következnek, 97. oldal a magyar változatban. A zöldek megjegyzéséről szavazunk elsőként. Nem is kettő módosító is van. Először a számokról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük elektronikusan előadóasszony. Itt a kifizetésekről van szó, úgy gondolom erről később kellene döntenünk. Compris les remarques? No. No. no. no. On peut voter les remarques? Remarques, yes. Okay. We can take the remarques. Alors, les remarques. Le rap... Jó, a megjegyzésékről szavazunk, az előadó ezt egyébként nem támogatja. Mellette. Egy, ketten, ellene, többség tartózkodik, nem fogadtuk, aztán majd a többit meglátjuk később. A többi az eltűnik. Operatív technikai segítségnyújtás a következő. es arról sem kell szavaznunk, lapozzunk a 98. oldalra a magyar változatban. Fentartató vidékfejlesztés, és így tovább, és így tovább hosszú címet visel. 46-22-es vertelmódosító mellette tehát Vertman módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A zöldek megjegyzéséről szavazunk. A számokról is? Hm. Jó. Mellette. Ellene nem fogadtuk el. A zöldek megjegyzéséről szavazzunk, ugyanerre a sor mellette, ketten ellene, tartózkodik, ezt sem fogadtuk el. Az e Alda a következőt visszavonta. A következő kivizetésre vonatkozik majd később. ALDE tartalékképzésére 7712 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. A többi megegyezik, ezt mind elvetettük egyben. Aztán a következő sor, Hans Peter Martin mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 99. oldalról folytatjuk a magyar változatban. Jensen asszony visszavonta a zöldek módosítója a megjegyzésről mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Aztán az elő még mindig a kísérleti projekteknél tartunk? Igen. A zöldektől 691-es. Igen, zöldektől mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Giovanni La Via és Paolo de Castro módosítója következik mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Kötelezettségvállalásról beszél, de szavazzunk. Ez változtatna azon, hogy hogy szavaz kollégina? Nem? Jó, nagyon jó, akkor marad az eredmény. Jó, jó, jó, rendben. Ellenőrizzük elektronikusan a 45-18-as százalék oldal Giovanni La Villa, Paolo de Castro módosítója. Donc 27 plus 1, 28 pour, 9 contre, une abstention. 27-9 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk, aztán 101-es oldalra ugrunk, administratív sorok. környezetbarátabb, erőforrás hatékonyabb Bertman módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A GUE módosítója mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Következő sorra lépünk tovább. GUE módosítója mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A következő megegyezik, aztán kifizetések, következő oldal, ügynökségek, kísérleti projektek, az a Halászati Bizottságnak van egy módosítója a következő oldal végén. Ezt támogatja? 105-ös oldal a, a magyar változatban. De erről nem szavazunk, mert ez kifizetés. Ugyanez igaz a következőre, következő oldalra. Ez is kifizetés, igen. A, viszont a következő oldal tetején szavaznunk kell a Vertman módosítóról, tartalékképzésről mellette, ellene tartózkodás nem fogadtuk el. Aztán Hans Péter Martinféle módosító következik mellette, 40-70-es mellette, ellene tartózkodás nem fogadtuk el. Oui. Alors, nous arrivons en haut de la page 111. C'est la même chose. Euh... Léphetünk tovább, tovább, tovább. Megjegyzések a 935-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Következő sor. mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 934-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az utolsó új sor mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A 109. oldal tetejénél tartunk, következnek a különböző ügynökségek. es Ferreira módosító. Pardon. Bocsánat, bocsánat. 936-os előbb mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Most jön a 4879-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Aztán előkészítő intézkedések, kísérleti projektek. Igen, a következő ugyan ugyanez. És a 110 113-as oldal 4167-es Ehrenhauser mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 4168-as Ehrenhauser mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 419-es, ez kifizetés kérdése, és aztán utána már, már biztonsági uniós polgárság jön, tehát 113-as oldal aljáig végeztünk. Köszönöm a tolmácsoknak. Háromkor folytatjuk innen. Köszönöm. Szép, très bien.